Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves képviselőtársak! Megint csak a én kell beugorjak, itt ma idő után én ugrok be a rendes elnökünk helyett, Alana Masszúr nem tudott eljönni. Sajnálom azt is, hogy némi csúszással indítunk, ez semmiképpen sem Giovannival függ össze, hanem azzal, hogy először kicsit be kellett gyakoroljam az elnöki teendőket, illetve tájékozódnom kellett. A 19-es naprendi ponttal kezdjük a munkát. A háromoldalú párbeszédre megbeszélésre vonatkozó mandátum témájával. Arra szeretném kérni minden képviselőtársamat, elsősorban Giovannit, aki kiváló alapokat teremtett a munkához, lássuk be, hogy itt a három modul megbeszélésre vonatkozó felhatalmazásról van szó, nem a tanács első olvasatára kell reagálnunk. Nagyon sok módosítót láttam, amelyek semmi módon nem vonatkoznak a mandátumra, sokkal inkább az állásfoglalásunkat tartalmazzák a tanács e- első pozíciójára vonatkozóan. Ne keverjük össze a kettőt, Giovanni Lavia mandátumát ne terheljük meg azokkal a kérdésekkel. Először jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy ismertesse mandátumjavaslatát, ezt követően pedig, amikor már ő beszélt, Jan Müllernek és Francesca Balzáninnak, akik közösen dolgozták ki a, a kifizetésekkel vonatkozó munkaanyagot. Giovanni. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt hónapok során Többször volt alkalmunk megbeszélni először is az iránymutatásokat, aztán pedig a háromoldalú párbeszédhez a mandátumokat, azzal kapcsolatban, hogy milyen prioritásokat szeretnénk érvényre juttatni a 2013-as költségvetés elfogadásának folyamatában. Ez az utolsó év ugye a több éves pénzügyi időszakban emlékeztetnék rá. Érdekes egyeztetések, viták voltak, és a kollégák javaslatai alapján egy jelentős tervezetünk is van, összesen 60 464 módosítót nyújtottak be, 15 kompromisszumos javaslatot készítettünk. Köszönetet szeretnék mondani az összes árnyék előadónak, a frakciók részéről kiváló együttműködés valósult meg. Szeretnék egy pillanatra itt megállni és illusztrálni, ismertetni ismertetni a kiemelkedő pontjait a jelentésnek, különösen a trilógus szempontjából. Hmm a koordinátori egyeztetéseken kialakult prioritásokról beszélnék mindenek előtt. A támogatás a növekedésnek, versenyképességnek és foglalkoztatásnak, különösen a fiatalok esetében, illetve a KKV-knek nyújtandó támogatás. Ezeket a prioritásokat választottuk az eljárás a folyamat kezdetekor tudva, hogy nagyon fontos, hogy fellendítsük a gazdaságainkat méghozzá azonnali hatályjal. Nagyon fontos Európa versenyképessége, és nagyon fontos, hogy a fiatalok a munkavilágába hamar beléphessenek az is nagyon fontos, hogy megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre, a az európai programok növekvő igényeihez az 1 és 1B területeken különösen. A rallok problémájával is foglalkozni kell. Ezek a rallok a május 30-i megbeszélés témáját képezték, tízes bekezdés E albekezdésével kapcsolatban mondom ezt. A visszamenőleges hatája kapcsolatban volt némi hezitálás a múlt évi egyeztetésben. A, a rallok és a kifizetések nem megfelelőek, és ezt orvosolni kell Fontos, hogy a rendelkezésre álló pénzekkel kapcsolatban legyenek félreértések, és korrektebb becslések álljanak rendelkezésre a 12-13-as kifizetések tárgyában. Ezzel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni rá, hogy a költségvetésben ezek a kifizetések a becsléseken alapulnak, és a tagállamok csökkentették őket a múlt évben eh, egy ilyen furcsa helyzet alakult ki, ahol egyik kezükkel a tagállamok rengeteg mindent követeltek, a másikkal kevesebbet akartak csak adni, és akkor mi kimondtuk, hogy az lehetetlen, hogy egy adminisztráció két karja ilyen fontos kérdésben, mint a ralok, nem működjön együtt. Szeretném ehhez hozzátenni, hogy úgy ítéljük meg, hogy alapvető fontosságú a költségvetési folyamat megfelelő lebonyolításához az idén, illetve ahhoz, hogy elfogadható és az európai polgárok igényeinek megfelelő eredmény szülessen, hogy a kiadásokat folyamatosan, következetesen kössük nyomon, kössük nyomon Francesca Balzán és Jan Mulder kollégák is egyetértenek ebben. Nagyon fontos, hogy az aktuális kifizetési helyzetről képünk legyen, illetve a tagállami kifizetési előrejelzéseket ismerjük. 2012-es kiegészítő költségvetés mindenképpen el kell kerülni a tavaly elkövetett hibákat, problémákat, egy ilyen kiigazító költségvetése. 2013 az utolsó éve a pénzügyi időszaknak, és az várható, hogy jelentősen növekszik a kifizetések mértéke. Különösen fontos lenne, hogy veszélyesen 2012-ről 13-ra csúszanak a kifizetések. Még egy dolog, amit hangsúlyoztunk a trilógus mandátumban, a kötelezettségvállalási előirányzatok nem megfelelő szintje. A válság idején több Európára, nem kevesebb Európára van szükség, hogy nem tudjuk, hogy a bizottság miért a kell foglalkozik alapvetően. Minket nagyon aggaszt a kötelezettségvállalások inflációs szinten való befagyasztása, ezek az előirányzatok életfontosságúak a növekedésekhez, a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a befektetésekhez. Nagyon fontos, hogy a stratégiai EU politikák, szakpolitikák megvalósulása biztosítva legyen hangsúlyozni szeretném a pénzügyi tervkészítés és a 2013-as költségvetési tervezet közötti eltérést a négyes címnél, illetve más fontos területeken is, például az ITER finanszírozása tárgyában. Nyugtázzuk a három intézmény között a múlt évben megkötött megállapodást, illetve az ITER-re, tehát eh, finanszírozási javaslatot a hetes keretprogramban, de utána kell nézni, hogy a megnyírbálások nem sodorják-e veszélybe a programok hatékony végrehajtását a parlament minden lehetséges intézkedést meg akar hozni, hozatni a pénzügyi megállapodás és az intézményközi megállapodás keretében. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért, számítok a támogatásukra, a trilógus előkészítése során, a július 9-én kerül sor erre a trilógusra a több intézménnyel. Köszönöm. Ja, most... Igen, köszönöm szépen vagy a társszerző kíván-e, nem kíván. No, akkor nézzük a hozzászólók listát elsőként. Éde. Eh, Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert giovanni a szocialisták nevében szeretném elmondani, hogy gratulálunk neki, hogy ilyen kiválóan végezte a munkáját a mandátummal kapcsolatban. Neki köszönhetően nagyon könnyű volt a munkánk, mindig meg, megtaláltuk a legjobb megfogalmazást és megállapodásra jutni, amíg nem mindig volt olyan egyszerű. Néha valóban nézeteltéréseink vannak, de az elmúlt hónapokban Giovanni sok erőfeszítést tett azért, hogy megállapodásra juthassunk. Amikor az általános iránymutatásokkal, költségvetési irányokkal foglalkoztunk, és a parlament álláspontjával, akkor sikerült közelíteni a gondolatainkon, és sikerült a parlament szerepét megvédeni, és a legfontosabb számunkra a KKV-k területe volt, és sikerült pontosítani általában véve a szövegen, és nagyon sok kompromisszumos módosítót sikerült kialakítani, ahogy azt Giovanni is jelezte. Nem száz százalékban, de a szocialisták kérésének nagy többségét sikerült a trialógus mandátumába bevenni. Tehát a szocialisták támogatják Giovannit, és reméljük, hogy a tanácsal a lehető legjobb eredményt sikerül elérni a költségvetése kapcsolatban. Köszönöm most Helga. Köszönöm Juta. Kifejtsem a mi állt a szavazásunk mögött, ezt szeretném elmagyarázni. Egészében támogatjuk jelentéstevünk munkáját, bár sajnáljuk, hogy több alkalommal a költségvetés kizöldítésére vonatkozó javaslatainkat, illetve a szükséges átállásra vonatkozóan a fenntartható gazdaságra a válságra való válaszként nem került meghallgatásra. Ez az oka annak, hogy többek között annak, hogy tartózkodunk bizonyos kompromisszumos javaslatok szavazásakor. Köszönöm. Úgy látom, más nem jelentkezett. Giovanni, zárásként kívánsz -e mondani valamit? Credo che possiamo votare così eh, raggiungiamo. Úgy gondolom, hogy eh, szavaznunk kell, és akkor így hamar meg lesz az eredmény a mandátumhoz. Csodálatos, akkor csináljuk ezt. Tehát kezdjük a szavazást, indul az óra első szavazandó Giovanni Lavia fel, meghatalmazása, felhatalmazása. A lista mindenki számára elérhető, illetve mindenki megtehette megjegyzéseit. 15 kompromisszum alakult ki. Ennek alapján lehetőség szerint nem kell mindegyikre majd szavazni talán. Egyes bekezdés, Kettes módosító. Mellette. Ellene. A többi mint. Még egy kérdés. Mindenkinek itt a kártyája? A szavazókártyáját mindenki tegye be a gépbe, kérem. Hármas módosító mellette. Ellene. tartózkodók, senki. Ötös módosító. Mellette. Kettő, három. Ellene. A többi mind. Tartózkodók. Senki. Elutasítottuk. Hatos. Mellette. Egy. Ellene tartózkodók. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nyolcas módosító mellette, kettő, négy, hat, hét, hét, nyolc, kilenc. Ellene. Azt hiszem, a többség ellene van, de teszteljük le, hogy jól láttam-e. Kérem mindenki indítsa be a gépét. Lezárom a szavazást. Ez nem lehet, vagy mégis? 80 mellette 17 ellene szavazott. Az valahogy nem lehet. Ennyire nem lehet, hogy rosszul láttam. Lehet, hogy mégis ennyire félre látok, az is érthető. Rendben. Elvetettük. 9-es. Ashworth úr tollából mellette. Ellene. Tartózkodók Elvetettük. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. Tizenegy. Mellette. Hat. Ellene. Hatnál több. Tartózkodók. Elvedettük. 12-es mellette. 2 Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 13-as mellette. Senki. Ellene. Mindenki. Tartózkodók. Senki. Elvetettük. 14 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 15 mellette, Öt. Hat. Ellene tartózkodók, elvedettük. 16-os mellette, 7, 8, 9, 10. Ellene, 10-nél több tartózkodók, elvetettük. 17 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. A kompromisszum mellette, ellene, hárman, tartózkodók, senki, elfogadtuk. Most azonban a közepén itt a 19-esre kell szavaznunk, mert azt nem fedezte le a kompromisszum. Ki van a 19 mellett? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, hoppá, 11, 12. Elnőrző géppel átláthatóan vált, kérem mindenki géppel szavazzon. 19-es. Egy liberálissal több van. Általában ez nem szokott működni, most sajnos nálunk van. Rosszul? Rendben. Tízes. 10 mellette, 22 ellene. Független attól, hogy hány kártya működött, még hány nem. Leugrunk a 23-as módosítóra. Nem, elnézést, a B kompromisszum jön először, elnézést. Ellene. Egy, tartózkodók. Senki? Világos, elfogadtuk. Most jön a 23-as. Richard Ashworth-től mellette. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ellene. Több mint 7. Ki tartózkodik? Senki. Huszonötös. Mellette. Nézzük meg géppel. Mindenki nyomja a gombját. Lezártam a szavazást. 18 mellette, 13 ellene, plusz ugye 1. Mellette van, elfogadtuk. C kompromisszum a következő, Cecil szóbeli módosító a jelentéstevőtől. Giovanni. Sorry. Uh, I want to add... Elnézést. A C kompromisszumban az after presented by the commission után szeretném odaírni, hogy and member states. And member states. Rendben, most pedig két részben szavazzunk a kompromisszumról. Három részben, három részben szavazzunk. Első részre. Ki szavaz? Köszönöm. Ellene? Egy. Tartózkodók? Rendben. Második rész. Mellette? ellene. Tartózkodók, senki. Ezt is elfogadtuk. Most a harmadik rész. A szóbeli módosítóval kiegészítve. Ki van ellene? Néhányal kevesebb. Ki tartózkodik? Rendben, elfogadtuk. 31-es a következő. Ki támogatja 31-est? Egy ellene. Ki tartózkodik? Elvetettük. 32-es módosító. Két részben. Első rész. Mellette. Első rész ellen. Tartózkodók Elvetettük az első részt. A második rész kiegészítésként kerül szavazásra. Mellette. Ellene. Senki. Ki tartózkodik? Senki. Csodás. Egyhangú döntés. 33-as Richard Ashworth-től mellette nem, okafogyottá vált. A 34-es is? Nem, az nem. Tehát a 33-as okafogyottá vált, mert a második részt elfogadtuk az előzőben, most azonban a 34-esről szavaznunk kell. Ki támogatja a 34-est? 2, 3. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Senki. Elvetettük. Dénes kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Szerintem Franciska Brandner nem lesz ellene. Ki tartózkodik? Senki. Egyhangulag elfogadtuk. Akkor jön 38-as, ami a kompromisszummal abszolút kompatibilis. 38-as mellette ellene kevesebben. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 39-es Gozmani szúrtól, ki van mellette? Hatan, nyolcan. Ki van ellene? Nyolcnál több. Tartózkodók? Egy. Köszönöm. A kompromissz, E kompromisszum ki van mellette? Ellene? Kevesebben. Kik tartózkodnak? Elfogadtuk. 11-es bekezdés, 43-as módosító ki van mellette. Ellene. Senki. Ki tartózkodik? Egyhangulag elfogadtuk. 44-es módosító. Mellette. 6, 8, 9, 10, 11. 11. Ellene. 11-nél több. Elvetettük. 35-ös. 645-ös. Ki van mellette? Egy. Ki van ellene? Mindenki más. Kik tartózkodnak? Senki. 46-os. Mellette? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Negyvenkilences. Mellette. Kettő. ellene. A többi. Tartózkodók. Senki. Elvetettük. 51-es mellette. Ellene Mindenki más? Tartózkodók? Senki? Elvedettük. 52-es mellette. Meg kell számoljuk. Ellene. nehezen átlátható. Kérem, hogy mindenki a gépet, gépét használja most akkor. Ellenőriznünk kell, ellenőrző szavazást tartunk. Mindenki látta? Ötvenkettes. Lezárom a szavazást. Ő is szavazott ön ellene, 19 mellette, 17 ellene. Elfogadtuk. Következő a 18-as bekezdés, 53-as módosító mellette, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lászlót hozzászámoltam, elvetettük. 54-es bekezdés, 18-as bekezdő, 54-es mellette, kettem ellene, a többi tartózkodók, senki, elvetettük. 58-as, de sokan írták alá. Mellette, az egész szakbizottságot odaírhattuk volna. Ellene. Kettem. Tartózkodók, senki. Elfogadtuk. Hatvanas? Nem, bocsánat. De de. Hatvanas. Mellette. Ellene a többség. Tartózkodó, senki. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. 62-es. Két részben szavazunk róla. Első rész mellette, ellene. Egyhangú többség, kitartózkodik, elvetettük. Második rész, mellette, Kértem. ellene, tartózkodók, elvetettük. 63-as. Mellette, Azt hiszem ezt jobb, ha megnézzük géppel. Ellenőrizzük a szavazást. Most kérem szavazzanak. Mindenki látta? Lezárom. 22 mellette, 14 ellene szavazott. Elfogadtuk tehát. 64-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor 65-ös kiesik. Ezzel a Ferenc kompromisszumhoz értünk. Ki van mellette? Két része szavazunk. Első rész. Ellene Kettem. Ki tartózkodik? Senki. Ó, ketten tartózkodtak, ketten ellenszavaztak, elfogadtuk tehát. Második rész mellette. Ellene. Némileg többen szavaztak ellene. Ki tartózkodik? Senki. Elfogadtuk lapozhatunk, és a hatodik oldal alján tartunk, 22-es bekezdés, 72-es Franciska Brandnertől mellette, 21A, hol van az? Ó, igen, elfelejtettem egy kompromisszumot. Tehát G kompromisszum, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most jön akkor a 72-es mellette. Ellene. Ketten ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Hetvennégyes. Ki támogatja? Ki tartózkodik? Ellene, azt kellene, persze, bocsánat, igen. Lehet más forralomban is szavazni, persze. De a többség ellene volt, ha jól láttam. Rendben. Tartózkodó még nem is volt. Ellene szavaztunk. Akkor most a Hedwig kompromisszum következik. Mellette. Ellene. Egy. Tartózkodók. Elfogadtuk. Imre kompromisszum a következő. Mellette. I kompromisszum. Ellene Ketten. Nem, egy. Tartózkodók. Ketten. Elfogadtuk. János kompromisszum. Ellene. Egy. Ki tartózkodik? Senki. Elfogadtuk. 25-ös, 20 paragrafus, 84-es, 84-es módosító, ki van mellette, ellene, ketten, tartózkodók, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most jön a Károly kompromisszum, de nem az eredeti terv szerint két részben, hanem egyben szavazunk róla. Ki van mellette? Ellene? 4, 5, 6. Tartózkodók? Elfogadtuk. 89-es a következő. Ki van mellette? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ellene? 9-nél több. Tartózkodók? Senki. Elvetettük. 27-es bekezdés, 90-es módosító mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 91-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elvetettük. 92-es mellette ellene tartózkodó elvetve. 93-as mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Kilencvennégy mellette. Hét, nyolc. Ellene. Annál több. Tartózkodók. Senki. Elvetve. 95-ös. Mellette. 95-ös. Richard is mellette van, gondolom, mert az övé. Úgyhogy beleszámolom. Ki van ellene? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 96 mellette. Ellene. Hárman. Tartózkodók. Elfogadtuk. 97-es. Mellette. Hét. Nyolc. Ellene. Nyolcnál több. Tartózkodók? Senki. Elvetve. 98-as mellette. 2. Ellene. A többi. Tartózkodók? Elvetettük. 99 mellette. Ellene 3 tartózkodók, elfogadtuk. Százas. A százas illeszkedik. Ki van mellette? Ki van ellene? A többség tartózkodók. Elvetettük. 101 mellette. Kettem. Ellene. Mindenki más. Tartózkodók. Senki. Elvetettük. 36-os bekezdés, a bekezdés, 102-es módosító, két részben szavazunk, első rész mellette, géppel szavazunk, különben sokáig tart a számolás. Kérem mindenki szavazzon géppel a 102-es első részére. Mindenki voksoljon. Működik? Lezárom. 17 mellette, 17 ellene. Sajnálom. Elvetettük. A második résznek van értelme, ha az elsőt elvetettük? Igen. Második rész mellette géppel szavazzunk megint ellenőrizzük a szavazást. 102-es második része. A dohánytermelés, akkor nekem is szavazni kell. Elfogadtuk, elfogadtuk bizony. 20 mellette, 17 ellene. Ketten tartózkodtak az a kettő abszolút nem dohányzó, a másik meg kevésbé nem dohányzó, a másik kettő. László kompromisszum. Ki van mellette? Igen, ellene. Hatan heten ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk akkor azért. Ezzel akkor néhány okafogyottá elvált. 107-es mellette. Kettem. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 108 mellette. Négyem. mell ellene. Tartózkodók, elvetettük. 109. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. 110 mellette. Ellene. tartózkodók, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Mária kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Két tartózkodás, egy ellenszavazat. 116, ki van mellette? Kettem. Ellene. Mindenki más. Tartózkodók. Elvetettük 117 mellette. 4, 5 ellene. Ki tartózkodik? Elvetettük. 118 mellette. a te módosítód. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 119. Mellette. Mindjárt meg vagyunk. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 120. Mellette. ellene tartózkodók elvetve. 121 mellette ellene tettem, kitartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette, 2 ellene, ki tartózkodik. Elvetve. 123-as mellette. Senki. Összezavar, hogyha nem szava senki mellette. Ellene? Mindenki. Ki tartózkodik? egyhangulag elvetettük. 124 mellette. Ellene. Ketten. Tartózkodók. Elfogadtuk. os bekezdés, 125-ös módosító, ám csak a második részre szavazunk, mert az első rész visszavonta a benyújtója, ki van mellette, ellene túl kevesen kitartózkodik, elfogadtuk. A Libe kiesett, Afkó kiesett, Fem kiesett, 126. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodók. Elvetettük ugyanaz, mint a 127-es, úgyhogy most a 128-nál tartunk mellette. Kettem. Hárman. Kettőnél marad a dolog. Ki van ellene? Tartózkodók. Egy. Elvetettük. 129 két részben. Csak az első részről szavazunk, a másodikat visszavonta a szerző, első mellette, első rész mellett. Ellenem. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 131 mellette. Kettem. Ellenem tartózkodók, elvetettük. 132. Itt van egy szóbeli módosító is a jelentéstevő részéről. Vorrei sostituire le parole could be. Szeretném a could be kifejezés helyére az is kifejezést írni. Ja. But Adam Gutmann nicht. Well, actually, I believe could be is more realistic than is, so I would oppose to the oral amendment. Äh, aber es ist, äh, wenn äh, a could be reálisabbnak tűnik. Tehát a szobeli módosító csak egyen, egy fő ellenezte, így aztán nem tudunk szavazni róla. Ha már egy elvetés van, akkor nem lehet. Liberálisként realisták vagyunk, ha egy liberális realista, az már előrelépés önmagában. 132-es módosító, szobalini módosító nélkül. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk tartózkodók, azt is számoljuk meg. Jó sok tartózkodó. Akkor géppel ellenőrizzük mégiscsak. Meglepett a dolog. No tehát. 15-en tartózkodtak ám 15-en mellette is szavaztak, és csak heten ellene, úgyhogy elfogadtuk. Kérdezzék meg a jelentéstevőt, én nem tudom. Oka fogyott, így a Nóra kompromisszumnál tartunk. Ki támogatja? Ellene? mellettem. Tartózkodók? Senki. Elfogadtuk. 52-es bekezdésnél tartunk. 135-ös módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Kérem, géppel ellenőrizzük. Megnyitom a gépi szavazást. Kérem, adják le. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 14 ellene, elfogadtuk tehát. 136 ezzel összeegyeztethető, szavazunk róla, 136-osról mellette, ellene. Hárman. Tartózkodók. Elfogadtuk. 137 is elfogadható volna. Ketten mellette, négy mellette, ki van ellene? Kicsit zavaros, mert szóval nem mellette vagy ellene voltak? zavaros a dolog. Géppel nézzük meg a 137-es sorsát, szavazzunk róla géppel. Mindenki leadta, akkor lezárom. 13 mellette, 25 ellene. Elvetve. Old a kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Ketten. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Az ó kompromisszum az 53-as bekezdésre vonatkozott volna, de miután megszavaztuk, e kompromisszum rév a 14A új bekezdés lesz de rajta van a listám is ez a változás. 54-es bekezdés, 139-es visszavonták, az első részét legalábbis, a második rész mellett ki van. Ellene. Kevesebben. Ki tartózkodik? Senki. Elfogadtuk. 140 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk, 141 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 142 mellette, ketten ellene. Tartózkodók elvetve. 143 mellette. Ellene. Egy. Tartózkodó. Kettem. Elfogadtuk. 144 mellette. Ellene. tartózkodók. Egy tartózkodással elfogadtuk. 145. Mellette. Kette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 146 mellette. Még öt. hat. Egy, kettő, hét. Ellene? Annál több. Tartózkodik? Elvetve. 147. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elvetettük. Most viszont a 60-as bekezdésben 148-as módosító az eredeti bekezdés kiegészítéseként egy szóbeli módosítóval egyetemben a jelentős tevő részéről kérem. cancellare. Azt szeretném, hogyha törölnénk azt, hogy elismeri azt a szükségességet, hogy fenn kell tartani, de knowledge to need to maintain the ez, ahhoz a, ahogy ez a szavazólistán is szerepel. Ki van mellette? Ellene? Ezt is ellenőriznünk kell géppel. Mindenki látta? A szavazatát? 23 mellett 14 jelenet tartózkodó elfogadtuk. 150-es. Öten, hatan, hetem, nyolcan, kilenc. Andrea, tíz. Tíznél tartunk. Tizenegy. Ki van ellene? Tizenegynél több. Ejtettük. 151. Ki támogatja? Ketten. Ellene? Tartózkodók. Elvetve. 152-es mellett. Ellene. 3. Tartózkodók. Elfogadtuk. 153-as. Ki ellene. Kevesebben. Elfogadtuk. 154 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Az afet okafogyott. 155. egy bekezdés törléséről szólna mellette, kettem, ellene, mindenki más, tartózkodók, senki. Elvetettük 156 mellette, ketten, ellene, tartózkodók, elvetettük 157 mellette. Ellene. Senki sem szavaz ellenem. Ki tartózkodik? Egy. Egy tartózkodással elfogadtuk. 158 ki van mellette, megint törlésről van szó, ellene, Ki tartózkodik? Senki. Elvetve. 159 mellette. 1, 2. Ellene. Többi. Tartózkodók. Senki. Elvetve. 160. Egy pillanat. A 69-es bekezdésben van ez. Hozzá kell fűznöm valamit. Elnézést. Én is írásban kaptam, hogy a 160-as az intézményi közi munkacsoport ügynökséggel foglalkozó munkájára vonatkozik. Tegnap többé-kevésbé befejeztük a vonatkozó munkánkat az közi munkacsoport részéről. Ez csak egy közlemény, közlendő. Nem tudom, őszintén szólva, hogy mi a tartalma ennek a munkának. Alexander, köszönöm Jutta, teljesen igazad van. Arról van itt szó, hogy az intézményközi munkácsoport ebben a, az intézményközi munkacsoport folyamatos munkája az aktualitásokat ismertve a jelenlegi körönt szót törölhetnénk, és akkor csak felülvizsgálat lenne, és nem a mostani felülvizsgálat. Az aktualitását veszteni így el, vagy azt attól fosztanánk meg. A munkacsoport egyik, legalább egyik tagja azt mondja, hogy így járjunk el. Ki ért egyet ezzel a módosítóval? Ki a mellette? Ellene? Egy hangulag elfogadtuk. 161. Ki van mellette? Ellene. Hárman, négyen, öten. Tartózkodók. Elfogadtuk. 162 mellette. Ellene. Többen. Tartózkodók. Elvetettük. 164. a jelentéstevő is mellette, ki van mellette még? Ellene? Kettem. Tartózkodók? Kettem. Elfogadtuk. Most a preambulum pontok. Egyes módosítóról kell még szavaznunk. Ki van mellette? Ellene. Kettő. Egy. Egy van ellene. Ki tartózkodik? Megint Elfogadtuk. Így módon most azokat a bekezdéseket, amelyeket nem fedett le eddigi szavazásunk, azokról kell szavazni. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Minden fehér, ugye? A minden fehér csík. Hármas bekezdés az AFET részéről, ki van mellette, ellene, egy ellen szavazat kitartózkodik, senki, elfogadtuk. Négyes az AFET részéről, négyes bekezdés, ki van mellette, ellene, kettem, tartózkodók, kettem, elfogadtuk. ez a AFET részéről minden, akkor most jön az INTA, itt is a kett, egyes bekezdés, egyes bekezdés mellette, egy ellene, mindenki. Ki elvetettük, hármas bekezdés okafogyottá vált. A fejlesztési szakbizottság 11-es bekezdés mellette ellene többen kitartózkodik, elvetettük Foglalkoztatásügyi Bizottság 11-es bekezdés mellette. Kettem. Ellene. Mindenki más. Kitartózkodik. Egy. Elvetettük. Ipari Szakbizottság 9-es bekezdés mellette. Egy. Ellene tartózkodók elvetettük. 19-es bekezdés mellette. Ellene. Többen, mint az előzők. Tartózkodók. Elvetettük. A Agribizottság ötös bekezdés mellette. ellene. Egy, három, tartózkodók, elfogadtuk. Agri 8 mellette, ellene. 4, 5, 6, 7, 8, tartózkodók, elfogadtuk. Nőjogi Bizottság, 8-as bekezdés, mellette, ellene, ketten. Tartózkodók, elfogadtuk. 11-es, mellette, hárman, négyem, 5-6 ellene. 3-nál több. kitartózkodik, Elvetettük. Akkor most Giovanni felhatalmazását géppel fogjuk szavazni. Mellett ellene tartózkodok, mindezt géppel szavaztassuk. Mindenki látta a voksát? Mindenki lenyomta a gombot? Akkor lezárom a szavazást. 34 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás. Gratulálok! mi a következő? A stabilitási eszköz. Tudom, hogy tehát nem a legizgalmasabb munkafeladat a képviselők számára, ám szavaznunk azért kell. aufgeschrieben hat. Also das Tehát a felírta, úgyhogy lehet szavazni. Először a stabilitási eszköz tárgyában szavazunk. Három módosítót terjeszte be a módosító, a jelentéstevő. Lehet egyszerre szavazni ezekről? Igen. Tehát aki mellettük van, az jelezzem. Ki van ellene? Egy ellenszavazat, mindenki mellette. Tartózkodni senki sem akar. Rendben. Elfogadtuk a hármat. Három módosító Neinszki asszonytól jött. Lehet ezekről is egyben szavazni? Igen. Ki van mellette? Vegyük a gépet. Mindenki látta a szavazatát? Lezártuk a szavazást. 17 mellette, 19 ellene elvetettük. Akkor a két módosító a tévőtől, 9-es, 10-es, ezt együtt szavazhatjuk? Rendben. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Rendben. Elfogadtuk. Van, amit visszavontak, de a 17-es Nenszki asszony mellette ellene rendben több, elutasítva. Akkor a preandulum pontok. 12-es módosító, Nemszki asszony mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító, a jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A következő kettőt együtt lehetett volna szavazni, de mindegy, négyes es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig két módosító a jelentéstevőből mellette, ellene, egy, tartózkodás, senki, elfogadtuk, és jön a 11-es módosító Hagelund mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor megint csak elektronikusan szavazunk. Végszavazás következik. Harminchárman mellette, ketten ellene, és két tartózkodás. Gratulálunk Mariának! A következő jelentés szintén a tied. Demokrácia és emberi jogok a világban. Három módosító, 19-es és 11-es a jelentéstevő. Ezekről együtt lehet szavazni? Mellette? Ellene? Ketten tartózkodás, senki, elfogadtuk. 15-ös, Nenszki asszony mellette, ellene, többen, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító jelentős tevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas mellette Szavazunk elektronikusan, kérem. Ja. 23 dafür, 3... 23 mellette, 13 ellene nincsen tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos, hetes, nyolcas az előadótól, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Két módosító vonatkozik az állásfoglalás egyes és kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító Karl Haglund mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és a hármas módosító az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás kérem mindenki elektronikusan szavazzon. Mindenki szavazott? 34-en mellette, ketten ellene, két tartózkodás. Gratulálunk! zu den common rules and procedures for the implementation of. Most pedig a 24-es, Nainski az elő 23-as az unió külső fellépési eszközei. A 11-es módosítóval kapcsolatban van egy szóbeli módosító a szocialisták részéről. Ez kiegészíti az eredeti módosított, tehát először erről kell a szóbeliről szavaznunk. Tudjuk mindenki, hogy miről van szó? Most csak a szóbeli módosítóról szavazunk külön. Mellette ellene, pillanat, szavazzunk elektronikusan, az a benyomásom, hogy mellette, de azért lehet, hogy tévedek. Mindenki szavazott? Reimer még nem. 19 19 mellette, 17 ellene. Most pedig a többiről kell szavaznunk. Erről a módosítóról mellette ellene négyen, tartózkodás egy, elfogadtuk. Add priority, egy kettő három négy módosító az előadó részéről, ezzel a kis szóbeli módosítóval mellette. Nem, nem, ez így nem megy, rendben. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene kérem elektronikusan szavazzunk. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 19-en ellene, nagyon szoros volt az eredmény, elutasítottuk. 14-es mellette, nem egyértelmű a helyzet, elektronikusan szavazunk. 14-esről. in achtzehn dafür. 18 mellette, 19 ellene. Megint csak szoros. Elutasítottuk. 15-ös. Mellette. Elektronikusan kérem. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 20 mellene, 19-en ellene. Akkor elfogadtuk. Harmincötös, mellette, ellene, többen igen. Tartózkodás, elutasítottuk. Tizenhatos módosító mellette elektronikusan szavazzunk.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 ellene elfogadtuk, egyetemű, még akkor is, hogyha minden liberális nem jelentkezett, én abból indulok ki, hogy mégiscsak támogatták. 18-as. Részenként első részről, 18-as első részre mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene, elutasítva. Na, elektronikusan szavazzunk azért, de az a benyomásom, hogy ezt elutasítottuk. Abstimmung geschlossen. Lezártam a szavazást. 21-en ellene, 17-en mellette nincsen tartózkodás, elutasítottuk. A következő háromról lehet blogban szavazni? Nem. Lehet bármiről az egész részben blogban szavazni? Valószínű, hogy nem. A 19-es és 20-ast? Tehát 20 asról mellette? Nem. Nem. 19-es. 19-es módosító mellette elektronikusan szavazzunk 19-esről. Hat jeder abgestimmt? Mindenki szavazott? 17-19 elutasítottuk. 20-as módosító, elektronikusan egyből. Ez így nem vezet semmire. Haben alle abgestimmt. Mindenki szavazott? Tizenhárman mellette, tizenkilencen ellene. 21-es. Elektronikusan kérem. Ó. Oh. Yeah. Also. Mhm. Angenommen. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, itt volt egy javaslat a szocialisták részéről, hogy vonjuk vissza ezt a szóbeli módosítót. The, the whole, the whole 22 is uh, withdrawn? Az egész 22-est vonták vissza? Vagy csak a szóbelit? Én nem olvastam, de lehet, hogy nekik kellene ezt elmondani, hiszen az ő javaslatukról van szó. Ők azt javasolták, hogy töröljük a shall be assigned corresponding external action instrument as internal assigned revenue Every five years, the Commission shall examine the contribution made to the achievement of Union objectives and the effectiveness of existing financial instruments. Where is decided to determine a financial instrument, the decision in the regard shall be adopted in accordance with Article 15. This is the, the part... Ez az a rész a módosítóban, amiről javasolták, hogy töröljék, hogy vonják vissza visszavonták. Tehát akkor most az eredeti 22-es módosítóról fogunk szavazni. 22-es módosító, 4-es cikk, 6A bekezdés. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, elektronikusan kérem. Äh, Inge, ich hab hier meine, meine Listen. Ich... Inge, nem tudom itt a listában már, hogy miről van szó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 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, most jön az A kompromisszum, mellette, ellene, Tartózkodás. Elfogadtuk. Harminc nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. harmincas Harmincas mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a preambulumpontok. pontok. Itt esetleg? Igen? Nem. Hármas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Rendben. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as Vetman mellette, ellene. Elektronikusan kérem, hogy szavazzunk. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Nézzük, 21-en mellette, 15-en ellene. Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az utolsó hármat sem lehet blogban? Nem, nem. Jan Müller szerint nem. Nyolcas. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk. Tízes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az állásfoglalás következik. Egyes módosító visszavonták, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig A D szóbeli. Ez itt minden van írva. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, kérem elektronikusan mindenki szavazzon. Es stecken 40 Karten in den Schlitzen, das heißt... 40 kártyát használtak, és csak 39-en szavaznak. Rendben. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 3-an ellene, 4 tartózkodás. Üdvözlünk, gratulálunk az előadónak. Ja. Jürgen? Jürgen? Most a 29-es pont következik, előre vesszük, mert az előadó vagy a helyettese el kell, hogy menjen utána. Úgyhogy az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről beszélünk, szavazunk. Derek Vaughan tollából. Bin nicht Derek Vaughan, aber Derek... Jens? Hát én nem derek von vagyok ugyan, de Derek Spanyolországban van. Ő kért meg, hogy néhány megjegyzést elmondjak, még mielőtt szavaznánk. Mégpedig azt, hogy Derek azt szeretné a sedoktól, hogy blogba állítsák össze a szavazólistát, és megpróbált minél tágabb konszenzust elérni, és nem veszélyeztetni a regiben elért eredményt, és nagyon egyértelművé tette azt, hogy szándékában állt, hogy elérjük azt, hogy nehogy, tehát hogy kimondjuk egyértelműen, hogy a rászorulóknak megfelelő élményszerállátást tudjunk adni az elnök. Igen, én abból indulok ki, hogy ezek a blokkok, amik alapján szavazunk. Nos, akkor szavazunk az első blokkról. Ez lehetne mondjuk az Albrecht blokk. Mellette. Ja. Oké, okay, wer ist dagegen? Ellene. Sokkal többen vannak ellene. Az első oldal akkor ezzel megoldódott, elutasítva. Kettes blokk. Visszavonták. De azért ott van a 29-es módosító mellette, ellene Rendben. Elfogadtuk. Hármas blokk. Á, nincs is több tömbben szavazás. 52-es mellette. Ellene. Mindenki más. Tartózkodás. Elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő módosító fogyott vált A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes tömb. Teljesítmény tartalék. 15-ös módosító sechzehn sechsundsechzig neunzehn. tizenkilenctől hatig együtt lehet szavazni az egészet. Tehát blogban szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 19-es pont, 34-es mellette, elleme, tartózkodók, elvetettük. 33-as mellette, elleme, tartózkodók, elvetettük. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A következő blokkunk 11-től 43-ig tart. Mellette ellene tartózkodók, egy, elfogadtuk. Következőt visszavonták, most jön a makrogazdasági feltételrendszer címszó alatt 17, 62, 63 egyben mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A következő blokk. 67-es módosítótól a 25-ig. Nem, a 40-esig tart a blokk mellette. ellenem, sokan, tartózkodók, senki, elvetettük. 25-es François Alfonzi részéről, külön szavazunk rá mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következő oldal, Most egy horizontális módosítót a jelentéstevő állított össze, az összes, ott van az összes melléket, amelyet lefed, vagy a bekezdés mellett lefed, ki van mellette e horizontális jelentéstevőtől jövő módosító mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Akkor most lépjünk tovább. 72-es. Ez a 71-essel kompatibilis. 44-es módosítónál tartunk. Ki van mellette? 44-es. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 45-ös módosító, két részben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Második rész. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48. Géppel szavazzunk. A 48-asra ellenőrző szavazást nyitok meg. 16 mellette 19 ellen elvetettük. 49 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 50 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 51-es. Ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 56 mellette. Tartóz, nem, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. 59 mellette ellene tartózkodók elvetve. 64-es mellette ellene tartózkodók, el, átment. 65-ös mellette, Alfred Rubrix. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elvetettük. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 77-es módosító mellette. Blokkban? Nem. Nem, nem. 77-es mellette. Elleme. Tartózkodók. Elvetettük. 78-as mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. 83-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 84-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. Most jönnek a egyéb preambulum pontok. Háromtól ötig lehetne blogban szavazni, ha mindenki egyetért vele? Nem. Akkor megyünk egyenként. Hármas? Nem. 3, 4, 22, 23, 24. Az úgy megy, ki van mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Akkor jön a 26-os, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös, mellette, ellene tartózkodók, átment. 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 39-es. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most az állásfoglalás. Egyes, kettes, három részben, de ez különről külön kell majd szavazni. Egyes a jelentőség részről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes jelentéstevő részéről ez is, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellett ki van? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 20-as módosító. Mellette. 5-em. Ellene. 5-nél több. Tartózkodók. Elvetettük. 21-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadtuk. Most az így módosított jelentésről szavazzunk elektronikusan. A, most jön, bocsánat, nem zártam le. 32-en mellette, kettő ellene, egy tartózkodással gratulálok, Derek. Je, nem volt ugyan jelen, de megilleti őt. Most jön a, az előcsatlakozási támogatásra vonatkozó pont, de Klute úrnak van hozzávetése, hozzászólása. Kettő még hozzá. Először is az 54-es módosító, amelyet Solc úr és magam terjesztettünk be, eredetileg a kettes cikk egyes bekezdése, B.2-es bekezdése helyett nyújtottuk be. Ha lehetne, úgy módosítanánk, hogy azt mondjuk, nem töröljük a bekezdést, hanem kiegészítenénk. Tehát nem a helyet, hanem azt kiegészítve terjesztenénk be. A második módosító, amelyet említenék, kettes cikk, egyes bekezdés, B pont, kettes A pont, hasonlóképpen 54-es módosító. Tehát kiegészítésként. Igen. Eredetileg azt mondtuk, hogy, hogy kiváltanánk az érintett cikket ezzel a szöveggel, ehelyett most inkább kiegészítenénk azt ezzel részenként szavaztunk, Igen, mi azt akartuk, hogy a szöveg nem tudok szavaztatni, ha nem tudom, miről van szó, mondja az elnök. Ott kell legyen, ott kéne legyen. Akkor hol szedjük szét, hol szedjük részekre? with Mm-hmm. And then to add this, this paragraph. But, but what split? Also, nochmal. Még egyszer tehát. Azt akarjátok, hogy az a bizottság eredeti szövegére vonatkozóan részenként szavazzunk, és kiegészítve az ott a szöveget, a ti 54-es módosítókat kiegészítésként tenétek hozzá. Nagyszerű, világos. Rendben, akkor szavazzunk így. Lehetne kommentálnom? Kérlek. Köszönöm szépen. Az 54-esnél azt ajánlom, hogy az első részre igennel szavazzunk, ez a bizottság javaslata, és a GUE módosítóra nemmel. Ez az előadónak a javaslata. Tehát a kiegészítés ellen van ön. Igen, rendben. No, akkor Kezdjük a 49-es módosítóval. Ki támogatja a 49-es módosítót? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Ki támogatja az 50-es módosítót? 50. Ellene? Tartózkodók? Elvedettük. 51-es mellett ki van. Négy, öt. Ki van ellene? Többen. Ki tartózkodik? Elvetve. 52-est kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Most jön a 14-es módosító a jelentéstevő részéről ez is, ám az ALDE azt kérte, hogy két részben szavazzunk róla, egyes rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 53-as okafogyottá vált, tudnélik a 14-est elfogadtuk. Most érkeztünk az 54-es módosítóhoz. Először is szavazunk az Európai Bizottság szövegéről két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, Ez Európai Bizottság javaslatáról van szó. Annak második részéről szavazunk most. Ez nem lehet. Először a, két, először a bizottsági szöveget kell megszavaztatnunk. Őket kérdezzétek. Ők azt akarják, hogy szavazzunk két részben az Európai Bizottság szövegéről. Első rész, második rész. Tehát az első rész mellett, ez már lement. Második rész mellette. Ki van ellene? Rendben, most legalább tudjuk. Tartózkodók? Nincs. Ezt is elfogadtuk. És most jön a módosító a GUE részéről kiegészítés gyanánt. Ki van mellette? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ellene több. Elvetve. Ötvenötös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os módosító mellett, igazuk van, igazuk van, a fogyó. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, Elvetve. Elfogadva. Bocsánat, bocsánat. 17-es. Ki támogatja? Ki van ellene? Géppel nézzük meg. Mindenki leadta a voksát? 16 a 16 ellen. Elvetettük tehát. 57-es módosító mellette. Teszteljük géppel. 57-es. 19 mellett 13 ellene elfogadtuk. Tizennyolcas. Ki van mellette? Ellene? Nézzük meg géppel. Mindenki látta? Tizennyolc mellette, tizennégy ellene. Tizenkilenc. Mellette. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 58-as szóbeli módosítóval, Görán Fermi részéről. Jó, leadta írásban, nincs itt. Így szavazunk róla. Jó, jó, jó. 58-as szóbeli módosítóval ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most jön az A kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a 60-as, nem, de. 60-as szóbeli módosítóval, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elvetettük. 20, 22-es módosító, szóbeli módosítása, aki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A következő négyet blogban lehet szavazni? Rendben. 23-as mellette. Mindenki foci meccset akar nézni biztosan már. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elvetettük. 24 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elvetettük. Van felől kétség, akkor teszteljük a 25-öst. 25-ös módosító. Mindenki leadta? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 16 ellene. Jó, hogy megnéztük. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Szerintem elvedettük biztosan. 27-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es Hartongú részéről mellette ellene tartózkodók elvetettük. 62-es, szintén hartunk részéről mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 63-as, Májerő részéről. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 64-es szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 28-as. A jelentéstevő részéről egy szóbeli módosítóval. Ki van mellette így? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 65-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A következőt visszavonták. Most jön a 67-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69-es mellette kettem ellene mindenki más tartózkodók elvetve. 29-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Preambulum pontok. Nem lehet az első hármat egyben szavaztatni? Lehet? Nem lehet? Nem. Jó. Hármas. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es a szóbeli módosítóval a jelentőstevő részéről. Ki van mellette? Mel ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Hatos. Mellette? Ellene? Nem látom át. Géppel elszavazzunk. Mindenki látta? Tizenkilenc mellett 16 ellene egy tartózkodással elfogadtuk. 33-as kivel mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elvetve. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette megint géppel nézzük meg. Mindenki látta? 18 mellette, 18 ellene elvetettük. Gyerekek, mennyi módosító van a preambulumokban? 36-os mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 37-es mellette, ellene ki tartózkodik, elvetettük. 8 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 39-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, nézzük meg éppen. Mindenki szavazott? Rendben. 14 mellette, 23 ellene. Kicsit váradnak a kezek. Elvetettük tehát. 9. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tízes. Két részben szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellett ellene tartózkodók elfogadtuk 41-es mellett te mellette ellene tartózkodók Elvetettük. 11-es mellette. Ellene. Ezt tesztelnünk kell megint elektronikusan. Mindenki voksoljon. 16 mellette 20 ellene. Elvetettük. 42-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 43-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 12. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 44-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodók elvetettük. 46-os mellette ellene tartózkodók elvetve. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 48-as mellett, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most az állásfoglalás tervezetről fogadunk, egyes módosító a jelentős tevő részéről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes jelentéstevő mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as elnézést, 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most az árszavazást ejtjük meg, géppel kérem szavazzanak. Ja, a little bit. Ich muss was trinken. Okay. 27 dafür. 27 mellette, egy ellene, 6 tartózkodással. Gratulálok. Most pedig a 25-ös számú naprendi pont a kohéziós alap. 25, Andrea Cozzolino. Ja, ich brauche... Ein... Okay, use this. Here, in... in... Ja, yeah, but I yeah, don't okay. have I don't know why it's not Also, kommen wir... Tehát, a kohéziós alaptárgyában írodott jelentésünk szerzője Andrea Cozzolino, és most módosítók 10-től 17-ig terjednek, mindegyik szerzője François Alfonzi. Nem lehetne blogban szavazni mindegyiket? Nagyszerű. Ki mondta az, hogy nem? Lehet. Jó. Akkor szavazzunk róla. Ki van mellette? Ellene? Rendben. Tartózkodók? Senki. Elvetettük őket. Most jönnek a 2, 3, 4, 5, 6, 7 blogban. Nagyszerű. Akkor 2, 3, 7. Tehát a 2-3-7 egy blokkban kitámogatja ezt a blokkot. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A 4-5-6 egybe mehet? Tehát kitámogatja a 4-5-6-os blokkot. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Most az állásfoglásról szavazunk. Itt egy módosító érkezett a jelentéstevőtől. Két részben szavazunk róla, első rész mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolc Karl Haglun tollából mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 9-es számú Surian László részéről mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Az egész jelentést így módon a szavazás tárgya, géppel szavazunk rá, most jön aztán az erfa. Mindenki leadta a szavazatát? Rendben. 30 mellette, ketten ellene, tartózkodás nélkül. Gratulálok, Andrea. Következő a jelentés regionális alapról. 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23-ig terjedő módosítókat, mint Alfonzi, François Alfonzi nyújtotta be. Jó, akkor a 20-as kivételével ki van mellettük? Ellenük? Tartózkodó. Egy. Tehát ezeket elvetettük. Most jön a 20-as módosító mellette. Ellene. Elvetettük. Bocsánat. Tartózkodók. Elvetettük. Most jön két módosító jelentéstevő részéről, a 12-es, 13-as ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most következik négy módosító a jelentéstev részről a preambulra vonatkozóan, 3, 4, 5, 6 mellettük, az ötös nem, 3, 4, 6 mellettük, ellenük, tartózkodók, Elfogadtuk. Most jön az ötös, ki a mellette? Ellene? Géppel kell szavazzunk. Mindenki leadta? 16 mellette, 17 ellene elvetettük az ötös számú módosítót. 16 Alfonzi részéről mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 7-estől 11-ig jelentéstevő a szerzője mindnek. Nem. 7-es, 8-as és 10-es mellette, 7, 8, 10 egy blokk mellette, nem. Akkor 7-es mellett, ellene, 7-esről szavazunk, tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette, ellene, 1, tartózkodók, egy. Elfogadtuk. Kilenc mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodó elfogadtuk. 11 mellette, ellene. Géppel nézzük meg a 11-est. Mindenki leadta? Tizenhat-tizenhat ellenében elvetettük. Most következik a jogalkotási állásfoglalás tervezet, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodó átment. Most két részben szavazzunk a kettes módosítóban, Első rész mellett ki van. Kettes módosító első rész. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene, tartózkodók, elvetettük. 15-ös módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most jön a végszavazás géppel az egész jelentésről. Kérem szavazzanak! 33 szavazat van, 36 kártya. Mindenki leadta? Lezárom. 33 mellette, 30 mellette ketten olyan egy tartózkodás. Gratulálok. Megy ez, mint a karikacsapás. Andrea, megint itt vagy a következő jelentés szerzőjeként. Konkrét rendelkezések németül nem is tudom már, hogy mondják ezt. Egyre nehezebb lesz. 18-as mellette. Blogban mindent? Andrea Cozzolino a szerző konkrét rendelkezések az ERFA tárgyában. Huszon 27-es napirendi pont. 27-es napirendi pont. Megvan? Világos? puskázzunk, puskázzunk nyugodtan a listából. 18-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 19 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 20 mellette. Ellene tartózkodó elvetve. 21 mellette ellene tartózkodók elvetve. 22-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 23-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. 24 mellette ellene, tartózkodók, elvetettük. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 27-es mellett, A 27-től nem, nem. 30-ig, 25-től 30-ig lehet blogban szavazni? Rendben. Tegyük. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elvedettük. 11-es. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32-es, 33-as, 34-es egyben mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 35-ös mellett, ellene, tartózkodók, elvetettük. 36-os mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 37-es mellette, géppel nézzük meg, Mindenki látta? Rendben. Akkor arra kérem a kollégákat, ne fáradjanak el, jó magasra tegyék a kezüket. Elvetettük. 38-39 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 40-es és 41-es mellettük. Ellenük tartózkodók, elvetettük. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 2-es és 3-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodók elvedettük. 15-ös mellett géppel nézzük meg ezt. 15-öst nevezetesen. Mindenki látta? Leadta mindenki, rendben. 17 mellette, 18 ellene. Elvetettük. Négyes a szervező, a jelentős tevőtől mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 16. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Ötös, hatos, hetes, nem, nem, nem. Ötös okofogyott, hatos, hetes egyben mellettük, nem. Hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Tartózkodók, azt is le kell írni, úgyhogy meg kell kérdezzem. Mindenki látta, géppel szavazunk. Elvetettük. Hetes. Ki támogatja a tövő hetes módosítóját? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 17-es. Mellette? ellene. Elvetettük. Elvetettük tehát. 8-as a jelentéstevő a szerző. 8-9-10 egyben felőlem. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk állásfoglás, egyes módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Már összeakadnak az ajkaim. Második rész. Mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es Haglund részéről mellette ellene tartózkodók elvetettük. 13-as Surian László részéről mellette ellene Kettem. Tartózkodók. Négy. Elfogadtuk. Géppel tartjuk a végszavazást. Kérem szavazzanak. Now it's... Okay, we'll stop the boat. Okay no, no, no. So, das ist Specific Social Fund. Yeah. So. 31 for 31 dafür. 31 mellette, 4 ellene. Tartózkodás nem volt. Gratulálok. 28-as jön az ESA tárgyában. Genau. Nicht alles. <laughs> Nicht alles. Aber wir fangen an. So. Änderungsantrag 44. Wer ist... 44-es módosító mellette. Ellene. Többiek tartózkodás elutasítva. 45-ös, 46-os. Együtt szavazhatunk róluk, mellettük, nem. Jó. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 48-as, 49-es, 50-es mellettük, ellenük tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum. A kompromisszum, tehát nincs szám, de két részben. Első rész mellette. Ellene. tartózkodás. Második rész kompromisszumnak, mellette, ellene, ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Igen, elutasításra került valóban. Ötvenkettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. B kompromisszum. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette. Ketten. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-ost visszavonták, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-es mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 66-os és 67-es mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene. Tartózkodók, elvetve. 69 mellette, a néppárt kiesett, Kozlovszki ér, mert ellene. Géppel nézzük meg. Mindenki leadta a szavazatát? 13 mellett, de 21 ellene. Elvetve. Preambulum pontok. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadtuk. 4, 5, 6, 1-ben mellette. Ne. 4-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg géppel az ötöst. Liberálisok, zöldek, a GUE, mindenki mellette volt. Lássuk. 19 mellett 14 ellen elfogadtuk. 25-ös, két részben, első rész. Mellette. Ellene. Huszonötösről van szó. Elvetettük az első részt. Nézzük meg az első részt mégiscsak. 25-ös módosító első rész. Mindenki szavazott géppel? Huszonötös első része. Lezártuk. 20 mellette, 13 mellene, elfogadtuk. Most jön a második rész. Ellene. Egy. Ki tartózkodik? Senki. Elfogadtuk. 26-os módosító két, második rész, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Cecil kompromisszum jelentést jövő részéről mellette. utalással a magyarázat? Akkor akkor kompromitáló kompromisszum, C kompromisszum. Tehát. Ellene? Legtöbben. tartózkodók, akkor az nem volt igazi kompromisszum, mindenki ellene volt. Viszont így módon a 30-asról szavazni kell mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Így viszont szavaznunk kell a 29-esről. Kell a 20, mert nem volt kompromisszum. 29-es. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezzel kész vagyunk, hetes módosító. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 32-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 33-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34-es mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 8-as mellette, a zöldek, 8-as, ha nem látom, akkor géppel kell majd szavazni. Nézzük meg géppel. 8-as módosító, elektronikus szavazás. Mindenki leadta. 18 mellett, 15 ellene elfogadtuk. A 35-ös okafogyottá vált, dénes kompromisszumnál tartunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 36-os, 9-es okafogyott, 37-esnél tartunk. Mellette, ellene, tartózkodók, Elvetve. 38-as. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elvetve. 39-es. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elvetve. Három módosító a jelentéstevőtől. Blogban szavazhatjuk? Tehát az első kettő 10-11 mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellett ellene elfogadtuk. 40-es okafogyott, így 41-ről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 13 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Állásfoglalás, egyes módosító, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellen, tartózkodók, elvedettük. Kettes és hármas módosítók mellettük, kettes külön mellette, ellene, tartózkodók elvetve. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók nem, ellene rendben, elfogadtuk. Gépi szavazás a végén. 28 mellette 4 ellene tartózkodás nem volt. Most egy kis módosulás adódik. Tudnélik először a 31-es napirendi pontban szavazunk a közös halászati politika tárgyában. Alfonzi jelentés, vélemény. Kis blokkokban lehet, vagy minden blokkban lehet? Egy pillanat, egy pillanat. Ja, moment, moment, moment. Um, also. Tehát. Blogban lehet szavazni, de először is a cikkekre külön blogban szavazni, aztán a preambulum pontokra blogban. Tehát a cikkek kitámogatja a módosítókat. Kitámogatja őket. Ki van ellenük? Tartózkodók. Mindent elutasítottunk. Most jön a, nek a preambulum pontok, Ezekre is blokkban szavazunk, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elvetettük. Most az állásfoglaláshoz érkeztünk, egyes módosító Karl Haglund részéről mellette, ellene. Tartózkodók elvedettük. Kettes módosító Giovanni Lavia szerzője mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. Most jön a végszavazás elektronikus formában. Minden képviselőtársam leadta a szavazatát? Négyen még hiányoznak. 24 mellette, kettő ellene, két tartózkodással. Megszavaztuk. Mi lesz a 30-assal? Hova lett? Egy pillanat. Most jutottunk ahhoz a ponthoz, ami miatt némi halasztás szenvedett az ülés kezdete, és ami miatt csúsztunk, tudnilik a jelentés a vámügyi és adóügyi cselekvési program tárgyában, ahol a bizottság két programból egyet csinált, és azt javasolja, hogy ezt hagyjuk jóvá, no erről kell most szavaznunk. A következő a helyzet hol is az én verzióm. Itt van a szavazólistán néhány módosító indítvány, amelyek hogy is mondjam, még egy, egy egységes programról szólnának, ugyanakkor tudjuk, hogy ez alatt, ez alatt az ECON is, meg a, az IMCO szakbizottság is mind a két illetékes szakbizottság azt kérte, hogy vegyük ketté a programokat ismét, tehát csináljunk ebből meg két programot. Mi több a konferen- az elnökök értekezlete is jóvá hagyta ezt, és május 16-án úgy döntött, hogy mi is két programot akarunk, mert mint a parlament egészen. Van itt egy lehetőség ezzel kapcsolatban. Himmel Fémon Hol is van a, az a módosító, amelyben azt mondja, hogy azt követjük, amit az elnökök értekezlete elhatározott? Nem állít valahol? Hogy mi is azt hagyjuk jóvá, mint az elnökök értekezlet jóvá hagyott? Világos. Akkor tehát nyitva áll a lehetőség arra, hogy azokat a módosítókat, tehát mi szakbizottság gyanánt mi akarhatjuk azt, hogy egy programot akarunk, tehát ellenmondhatunk a elnökök érdekezett határozatának is, meg a, a két illetékes szakbizottság óhajának is. Kérdés, hogy ezt akarjuk-e? Talán legelőször arról kéne szavaznunk, hogy vajon azt szeretnénk-e követni, amit az elnökök értekezlet elhatározott. Akarunk erről szavazni? Igennel vagy nemmel lehet szavazni. Ha a szakbizottság követné ezt a tanácsomat, akkor utána könnyebb lenne a dolog, egyszerűbb dolgunk lenne. Akarjuk-e azt, hogy az elnökök értekezletének szavazata végrehajtásra kerüljön? Igen vagy nem? Szavazzunk erről? Akarunk róla szavazni, rendben. Tehát most arról szavazunk. Ki van amellett, hogy azt tegyük, amiről az elnökök értekezlete határozott, az ekon és a az IMCO kérésének engedve. Kérem azt tegyük fel a kezét, aki támogatja ezt, hogy kövessük az elnökök értekezle határozatát. Egy, kettő, Rendben. Ki van ellene? Rendben. Világos a helyzet. Akkor végigmegyünk a listán úgy, ahogy van, végigszavazzuk a listát, és azok, akik eh, a jelentésed felelősök, jelzik majd, majd tárgyalnak a továbbiakban a kérdésekről. Egy dolgozom azonban világos. Ez pedig az, hogy a 20-as számú módosító, tehát a 10-es cikk első bekezdésében a 20-as módosító ismét megnyitja ezt a kérdést, tehát a 20-as módosítót úgy kell megszavazzuk, hogy kivesszük a számot, és XXX-et teszünk be helyette, mert minden szak bizottságnak megígértük, hogy szám adatokat nem teszünk bele a szövegbe, a 770 milliót, hanem XXX-el hogy ütjük ki a számok helyét. Tehát ha így szavazunk, akkor az rendben lesz. Tehát vegyük így jelentést, ahogy van. Valaki hozzászólna? itt a elviekben igazad van, hogy ki kell hagyjuk a számokat, ám a frakcióban arra jutottunk, hogy benne akarjuk hagyni a, a számadatokat a szövegben. Szavaztasd meg! Ha a szakbizottság ellene van, akkor ám legyen. Ez, ez volt a szociáldemokrata álláspont. Hát, hogy világosan elmondja, számomra a kontaktcsoport irányvonala, a, a álláspontja az irányadó, azok, akik a tárgyalást vezetik, vezetik ott, ők határozzák meg az álláspontot. Lehet szavazni, hogy akarjátok. Én azt javasoltam, hogy vegyük ki. Tehát kezdjük a szavazást. a 13-as módosítóval. Tehát. Ki van mellette? ele. Géppel nézzük, meg nem látom jól. Mindenki látta a szavazatát? 11 mellett, 15 ellen, ketten tartózkodtak. 14-es. mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 17-est. nehézé vált itt a hézakokon a kezeket. Össze-vissza ülnek. 16 mellette, 12 ellene. Elfogadtuk. Tizen, a 18-as kiegészítésként lehet mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadtuk. 19 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 23-as mellette ellene. Tartózkodó. elfogadtuk. 24-es. Mellette, a ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egy hangulag. 25-ös. 25, 26, 27. Nem. Egybe, egyenként 25-ös. Ellene? Tartózkodó. Elfogadtuk. 26. Mellette? Ellene? Tartózkodó. Elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Preambulum pontok. 8-as. Nem lehet blokkban. 8-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10 mellette, tartózkodó, bocsánat, ellene, ellene, jó, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, Tartózkodó. elfogadtuk. 12 mellette, ellene, Tartózkodó. elfogadtuk. Most az állásfoglalás kettes mellette, ellene, tartózkodók egyhangulag elfogadtuk. Hármas. Szavazni kell róla. Szavazni kell róla. Hármas mellette. Géppel nézzük meg. Én már nem látom át is. Tizenhat mellette, tizenhárom ellene. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. ugyanaz az eredmény. Elfogadtuk. Most jön az ötös, két részben, első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Épp kapom a hírt, hogy a hetes okafogyottá vált, különben ellenmondásba kerülne a kettes, hármassal, négyessel. Nekem aztán mindegy. Okafogyott tehát. Hatos. Mellette ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Egyes. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Végszavazás. 25 dafür. 25 mellette, 2 ellene, tartózkodó nem volt. Liebe Frau Vorsitzende. Tisztelt elnök asszony. Beim Haus der Europäischen Entschuldigung, könnt ihr einen Moment Ruhe bitte? Egy kis csendet szeretnék eh, ahhoz, hogy szólhassak az európai történelemben nincs törés, a nagy frakciók megállapodásra jutottak, és így tudunk dönteni. Egyébként kimerülne a határidő. Jó, egyetlen szavazásról van szó, Mónika, rendben. Kedves kollégák! Most tehát a 34-es pontról fogunk szavazni. 34-es pont tehát. Az ingatlan politika a téma, egyetlen szavazás mellette, ellene, hárman, megszavaztuk. Aztán van még itt a 32-es. Itt is csak egyetlen szavazás van, a 32-es nélkül mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Aztán Rubis még itt van. Igen, igen, igen. Igen, hát nagyon sokáig tartott a szabadás, pedig nem húztuk el, egyszerűen hosszú volt. Aztán jön a versenyképességi program, vállalatok versenyképessége, KKV-ké, egész pontosan. Van itt egy kis bevezető, de tízes pont ez a napi renden. Na, erre vissza fogunk térni a koordinátori ülésen, nem elnézést. Ebben a szakbizottságban a leg legjelentéktelenebbnek tűnő véleménynek is nagyon súlyos jelentősége van. Én nem értem, hogy miért nem beszélünk a vitatárgyát képező dolgokról. Ez sokkal fontosabb, mint az, amit nekünk küldözgetnek. Tudom, hogy ez nem a te hibád, nem ellened szól, amit mondok. Értem, értem én a frusztrációt, ugyanilyen helyzetben voltam gyakorlatilag ma délelőtt egy másik szakbizottságban. A probléma az, hogyha raggaszkodom a mm, megkapott programhoz, akkor azt kell megállapítanom, hogy a szavazás tovább tartott, mint terveztük volna, ez nem az én hibám, nincs bűntudatom emiatt, tehát nem, nem szavaztunk lassan, éppen ellenkezőleg. Ugye meg kell nézni, hogy van-e még időnk, tehát amit tudunk, azt ma átveszünk, a többit pedig holnap. Tehát Paul Rübig eh, röviden bemutatja a témát, aztán jön a koordinátori ülés, és holnap reggel a pénzügyi rendelettel kezdünk. Igen, értem, mondja az elnök egy mikrofon nélkül elhangzott észrevételre. Jó, akkor három perces bevezetőt tartanék, ismertetőt a tízes ponthoz. A vállalatok, valamint a kis és középvállalkozások versenyképességéről van szó. A pénzügyi válság kellős közepén nagyon fontos, hogy ne csak az államadóságról és a válságról essék szó, hanem azt is megbeszéljük, hogy hogyan lehet visszafizetni az adósságot, olyan termékeket, szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyeket a fogyasztók meg is vásárolnak. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy a fenntarthatóság feltételeit hogyan tudjuk előteremteni a kkv esetében, hogyan tudjuk erősíteni ezeket a feltételeket. Van ugye a Small Business Act, meg a Think Small First elv, Ugye nagyon magas a munkanélküliségi ráta, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberek tényleg függetlenül tehessenek kezdeményezéseket, hogy vállalkozzanak, vállalkozóvá váljanak. Úgy gondolom, hogy nagy lehetőségek vannak a piacon, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a vállalkozás indítást, hogyan lehet második esélyt adni ezeknek a fiatal vállalkozóknak. A programban a pénzeszközökhöz való hozzáférésről van szó, hogyan lehet segíteni a készpénzhez jutását a cégeknek, illetve a kockázatok megosztását megpróbálunk jobb hozzáférést biztosítani mindenhez, és én személyesen meg vagyok győződve róla, hogy ez a program jelenti majd az indulást a tervezett összegekről is döntenünk kell a célzott program esetében hogy javuljon a KKV versenyképessége. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ähm, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most már nincsen időnk arra, hogy még részletesen vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Talán inkább a módosítókról kellene pár szót szólnunk. A mi szakbizottságunkban a módosítók határidéje július 16 dél. Szeptember 6-án a következő ülésünkön fogjuk elfogadni ezt a jelentést. Az ITRE pedig azt szeretné, hogy az ITRE októberben vagy novemberben szavazzon erről, még nem tudják pontosan. van a további kérdés? Talán lehetne szeptember 6-án az első napirendi pontra tenni ezt. Az muszáj. A titkársággal kell ezt közölni. Tehát a napirend ezen az első pont. Elnök. Szeptember 6-án. Igen, tehát a napirend első pontjaként tárgyaljuk szeptember 6-án. Három órakor, vagy mikor? Rendben. Rendben. Akkor, ha további kérdés nem adódik, Torre úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt asszony, a a Kobu meghízását elfogadtam, és a Kokobuval együtt a három oldalú tárgyalásokért felelő szakbizottság körülbelül 6 óra körül tették ezt az időpontot, más időpontot nem tudtam találni. Szeretném világosra tenni minden képviselőtársam előtt azt, hogy itt a Nincs semmiféle véleménykülönbség a tárgyalt témák között. Az az álláspont, amit Gressler asszony képviselt, azt is támogatom, meg a frakció is támogatja. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy ezt helyet elmondjam, hogy figyelnünk kell arra, kellene arra, hogy ne legyünk megosztottak ebben a házban. A regionális felelős szakbizottságban is elmondtam ezt, mert a tanácsban kialakulhat olyan tendencia, hogy az ágazati rendelkezéseket veszik előre és ez nagyon nagy problémát jelentene. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy mind a két szakbizottság, tehát a KOBU, az első frontvonalban és a Kokobu is közösen gondolkozon afelől, hogy hogyan lehet egy, a parlament érdekeit egységesen megvédeni. Um tehát, hogy világosan elmondjam. Voltak éppen nem szabadna egyáltalán el, hogy szükség legyen ilyen deklarációkra, mindenki számára világos kellene, hogy legyen mindez, és nem kell külön elbánás semmi módon, ez volt eredeti tervünk is és hozzáállásunk, tehát ez magától értetődő, azt hiszem, lehet, hogy más csak nem az, de ma reggel a környezetmeni szakbizottságban pontosan ezt mondottam el, hogy a, a hozzáadott érték kell és annak visszatérésével, visszatérítésével hogyan foglalkozunk, hát úgy, ahogy a házszabályban, illetve a, a költségvetési rendeletben áll, és kész, pont. Tehát, tehát a frakcióban is világosság, frakciónkban is világosság kell tennünk és terjesztenünk kell, hogy a költségvetési rendelet nem valamiféle kedvenc téma, hanem, vagy kinek-kinek a szájéze szerint alakítható, hanem a munkánk alapja. És a költségvetési rendelet tárgya során is vagy megőrizzük a, a jogaink, előjogainkat, vagy feladjuk azokat. Szerintem elég sokan értették, hogy mit akarok mondani. Inge, a költségvetési rendelettel kapcsolatban úgy adódna első alkalommal, hogy az áfát, vagy a héját, tehát annak ha csak a közvetett irányítását kapnánk meg. Tehát a tanácsban elég kiélezett a helyzet, tegnap tovább dolgoztunk a szövegen, egy olyan szövegcsomagot készítettünk el, amely nem tudom, hogy, ki, hogy ott kiosztásra került-e, amelynek első pontjában, ahol felsoroltuk azokat a pontokat, amikről holnap tárgyalunk, az MFF kérdéseket, amelyet még nyitva állnak, és amelyet a tárgyalási csapatunk az MFF során érvényesíteni kíván. E cikkhez felsoroltuk ezeket, dokumentálni kell ezt, hogy magutakat tudják vinni ezt, és a tagárat a, a naprendet tűzhessétek, mert nagyon fontos ez a parlament számára. Harmadik pontja a kis dokumentumnak a 56-os pontban sajnálattal vettük tudomásul áll a szövegben a nemzeti nyilatkozatok, tagállami nyilatkozatok tárgyában azt akarjuk, hogy a tagállamok adják ezt. A négy tagállam adta le eddig a nyilatkozatát, tehát az, hogy a többiek nem, az szerintünk elfogadhatatlan. A preambulumban kifejtjük, hogy miért akarjuk ezt. Az egységes audit elv alapján szeretnénk eljárni. Először meg kell próbálnunk, mert nem tudjuk, hogyan néz majd ez ki. Ez a legnehezebb pont. Hiszen a, naptártól függ, mikor mi, mikor kihez melyik dokumentum ér el, mi lehet a következő lépés. És milyen módszertanon nyugszanak ezek az alapok a kompatibilis kell legyen a, a bizottság sztenderdjével, a tagállamok sztenderdjével, a számbevőszék sztenderdjével. Hatalmas munkát jelent, ez nagyon sok finomítást igényel. Nagyon megkönnyíti a dolgunkat. Tudnék, a célunk az, hogy egyrészt hogy megjöjjenek időben ezek az anyagok, és megbízhatóak legyenek. Ezért adott nyit, ányitva ez a cikk. Ettől is függ, meg a 77-es cikk 4-es pontjától is Tehát a struktúrális alapok éves elszámolása, ahol lehetséges, ha ezt nem kapjuk meg, akkor 7 évre vonatkozóan kell kiszámolni a tételeket. A tanács a 77 cikkben a pénzügyi korrekciókra lehetőségét nyitottam meg. Tehát 7 évig nem tudok reagálni a jogsértésekre, és csak 7 év múlva kapom meg a pénzügyi korrekciókra a jogot. a 77-es és a 56-ostól függ, hogy a tagállamok egyetem betartják-e azt, amiben megállapodtunk, hogy az európai politika végrehajtható vagy sem. Ezért tartom rendkívül súlyosnak ezt a két pontot, ezen minden elbukhat. Inge, köszönöm. Ha késznek nyilatko- kész vagy arra, hogy holnap reggel 9-kor a te napirendi pontoddal kezdjük, akkor mindenki itt lesz, mindenkinek lesz alkalma kérdéseket feltenni, vagy megvitatni ezt a kérdést. Inkább kérdések lesznek szerintem, mint, mint vita. Ezzel kezdjük tehát holnap reggel. Köszönöm a tolmácsoknak a fülkékben, hogy kitartottak, és ami német, túlnyomó rész német szövegeket tolmácsolták. Köszönjük szépen, kedves, kellemes estét kívánok, és a koordinátok ülésével folytatjuk mindazok, akik nem tartoznak a koordinátorok körébe, azoknak alászolgálja. Kellemes estét!